önöket, hogy itt van egy képviselői delegáció, a mongol parlamentből, és a mongoliai Európai Uniós misszió részéről, akik a galérián for, foglaltak helyet. Sok szeretettel köszöntöm a delegációt delegáció tagjai az európai parlamenti kollégáikkal találkoznak, és ez a hetedik közös parlamenti ülés, és ezzel próbáljuk erősíteni a kapcsolatokat az Európai Parlament és a Mongol Parlament között. A látogatók első kézből szerezhetnek tapasztalatot az Európai Parlament munkájáról. Sok sikert kívánok és kellemes tartózkodást a képviselőknek és a látogatóinknak. Most pedig szeretnék rátérni a következő napirendi pontra, az ATWOL jelentés, a bálnavadászattal kapcsolatos közösségi fellépés.